Good evening and welcome to the debating chamber of the Üdvözlik az Európai Parlament ül termében. Önöket már Hozsászon vagyok. A kampány lezárult, a szavazatokat leadták, a demokratikus folyamat lezárult. Több mint 150 európai TV csatorna kapcsolódik hozzánk, figyelemmel kísérve az eredményeket. Megnézzük, hogy milyen részvételi arányban vettek ezt a szavazók, mik az első eredmények, és hogyan fog összeállni az új Európai Parlament, milyen politikai pártokból. És meginterjújuk politikai, Európa politikai vezetőjét. Berlinben az Európai Parlament elnöke Hans-Gerd Pöttering szól majd hozzánk. Itt ül Brüsszelben Joseph Dole, a néppárti frakció elnöke. Aztán Berlinben van Martin Schulz is, a szocialista párt elnöke. A zöldek elnöke Daniel Cohn-Bendit, pedig a Párizsi stúdiónkban kapcsol majd, kapcsolódik majd be beszélgetésbe, és Francis Fürsz is Párizsban van, az északi zöld-bal párt elnöke. Néhány perc múlva az ülésteremben ülő újságírók is feltehetik kérdéseiket a politikusoknak. Kezdjük azonban a tényekkel, a számadatokkal. A részveteli adatokról szól beszélve velünk Jean az Európai Parlament szóvivője. Jó estét kívánok már, köszönöm szépen, és mindenkinek még egyszer jó estét kívánok. Először is, még mielőtt megnéznénk az eredményeket, nézzük meg azokat a becsléseket, amelyek a részvételi arányra vonatkoznak. Részvételi arány, illetve eredményekkel kapcsolatban a TNS iroda számaival dolgozunk, és az exit pollokat is ők készítették el. Tehát nézzük meg most a részvételi arányokat globális szinten Európában. Hát ez csökkenőben van, tessék, tehát itt most láthatjuk azt, hogy 43,39% az össz-európai részvételi arány, ez 1% ponttal kevesebb a 2004-es választásokhoz képest. Most pedig nézzük meg az eredmények, hogyan is állnak a mandátumok szempontjából. Persze ezek még nem végleges adatok, tehát egyelőre még csak tól-ig számokat fogunk látni, de hát természetesen ezek egyre pontosabbá válnak majd az este folyamán, ahogy beérkeznek a különböző adatok Európa különböző országaiból. Tehát nézzük akkor, hogy hogyan is néznek ki a parlament összetétele. Elsősorban úgy tűnik, hogy a néppárt 263 és 273 közötti mandátumot kaphat. Ezután a szocialista párt következik 155 és 165 közötti mandátumszámmal. Majdan következne az ALDE, azaz a liberális frakció, 78 és 84 közöttire becsüljük az ő mandátumaik számát. A zöldek 52 és 56 közötti helyet szám kaphatnak. A az Egyesült Baloldal 33 és 37 között, illetve a Nemzetek Európája 33-37 között, és a Függetlenek Demokraták pártja 15 és 19 közötti mandátumszámot kaphat, a többit pedig majd még meglátjuk, hogy hová is tudjuk leosztani. Egyelőre ennyit tudunk az eredményekről. Köszönöm, Márk, tiéd a szó. Köszönöm szépen csatlakozott hozzánk Graham Watson, a liberálisok vezetője is, és most pedig térjünk rá Berlinre, ahol az Európai Parlament elnöke Hans-Gert Pöttering van jelen. Mit gondolom, milyen lesz a parlament arculata? Először is szeretnék üdvözölni minden európai polgárt, és köszönöm hogy részt vettek az európai parlamenti választásokon. Tudjuk, hogy még lehet fokozni a részvételi arányt, lehetett volna jobb ez az arány, és el kell gondolkoznunk afelől az elkövetkező években, hogyan tudjuk fokozni ezt. Jobban együtt kell működnünk a pártok között, a képviselők között és a sajtóval is. Együtt kell működnünk jobban. Ezzel a témával bizony foglalkoznunk kell majd a jövőben. Nagy örömmel állapítom meg, hogy az európai, Európa, Európát támogató pártok, a néppárt, a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek nagy többséggel szerepelnek, tehát egy Európa párti, pro-európai többség jellemzi majd az Európai Parlamentet, és fel is szólítom ezeket a pártokat, hogy dolgozzunk Európa egységéért, az Európai Unióért, az Európai Unió jövőjéért együttesen. És el is elvárom azoktól a pártoktól, amelyek nem Európa pártiak, hogy méltányosan, objektív módon működjenek egyet együtt mindenkivel az Európai Parlamenttel. És gratulálok minden megválasztott képviselőnek. Mr. Pottering, thank you very much. Pottering úr, köszönöm szépen. Brüsszelben itt van körünkben Joseph Dole, a néppárt elnöke. Joseph Dole, mit gondol az estéről az idáig? Pour le groupe PPED. Ami a néppárti frakciót illeti, ez egy nagyon nagy örömünnep, úgyhogy szeretném megköszönni a választóknak a bizalmát, azoknak a bizalmát, akik támogattak bennünket, és nagyon szépen köszönöm a néppártban dolgozó férfiak és nők segítségét is. És még egyszer köszönjük tehát a választók bizalmát. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk a néppárt szempontjából, sok helyet nyertünk, és a, a szocialisták viszont vesztettek a mai este. Most Berlin kapcsoljuk megint, ahol uh, reagálhat Martin Schulz, a szocialista frakció vezetője erre a ész, észrevételre. Schulz úr, hall engem Berlinben? Igen, hallom önt. Köszönöm. Kommentálja kommentálja kérem az eredményeket, az eddig becsült eredményeket. Nagyon-nagyon szomorú este ez bizonyal a szociáldemokrácia számára Európában. Nagyon csalódottak vagyunk. Jobb eredményt reméltünk elérni, azonban egyes tagállamokban nagyon jól mentek a, ment a kampány, de a legtöbb tagállamban elég rosszul alakult szempontunkban a szavazás. A a frakció bizony mm, súlyos verességre készült egyes tagállamokban, belpolitikoknál fogva szenvedett verességet a szociáldemokrata párt egyes tagállamokban. Keserű ez a pirula számunkra, amit ma este le kell nyeljünk. Jobb eredményt szerettem volna kommentálni, de a demokráciában el kell fogadni a szavazók akaratát azok a témák, amelyekkel foglalkoztunk, fennmaradnak. A szociális Európa ö, aktuálisabb, mint valaha, szabályozni kell a pénzügyi piacokat, a klímavédelemmel is foglalkoznunk kell elkötelezett módon, egyre inkább meg kell védenünk a társadalmakat a szabadpiac korlátlan erejétől, és ezt erőteljesebben kell képviseljük, mint az eddig időszakban, bár kevesebben leszünk, de ugyanúgy ezekkel a témákkal kell dolgoznunk, a, a szociális napirendet továbbvive. 160 mandátummal vagy kicsit többel számolunk, és ezzel is, ezzel a mandátum számol is nagyon jól lehet dolgozni majd. Martin Schultz. köszönöm szépen. És most nem fogom elfelejteni Graham watson -t mit gondol arról, amit eddig hallottunk a mai este folyamán. Még nem kaptuk meg az összes eredményt, de úgy tűnik, mintha a liberális demokrata frakció vissza fog majd térni, ugyanakkor a méretben, az új parlamentben, mint hogy a korábbi parlamentben is szerepeltünk, és ez azt jelenti, hogy sikerül így megőrizni az egyensúlyt a bal és jobb oldal között, és folytatjuk azt, amit elítettünk, és mindenképpen folytatnunk kell azt, hogy biztos Európa barát politikát folytassunk. Ez az eredmény különbözik minden országban, de örülök annak, hogy erős eredmény mutatott a liberális frakció Európában. Általában véve alacsony a részvételi arány tűnik, hogy nem sikerült megmozgatni a választókat. Én egy kicsit körültengítőben fogalmaznék hazámban, akkor a nagy, nagy a részvételi arány, hogyha az emberek nagyon fel vannak háborodva, nagyon dühösek. Az embereknek megvan a szavazati joga, ez a legfontosabb, hogy ez a jog meglegyen. Aztán, hogy ezzel élnek-e vagy sem, azt majd eldöntik az, az emberek. Három dolgot ö, hoznék fel röviden az alsó arányjal kapcsolatban. Hogy mind, egyrészt fontos volna, hogy a biztosok az Európai Parlament sorajból válasszák meg, először is, másodszorban bizonyos százalékát az európai képviselőknek pán-európai listákról szavaztassuk meg, harmadsorban pedig az Euronews-nak legyen meg a közszolgálati adó jogállása. Ezáltal egy igazi európai, pán-európai vita folyhatna le, és ezáltal a választókat jobban érdekelni ezen választás eredménye. Párizsba is figyelünk. Úgy tűnik, hogy még oda nem érkezett meg Daniel Cohn-Bendit, de egyelőre még ott van Francis Würz, tehát neki megadhatjuk a szót. Esetleg elmondaná, hogy mi a véleménye a mai estével kapcsolatban? Igen, jó estét kívánok! Először is úgy gondolom, hogy a távolmaradási arány, így is beszélhetünk most már erről, mindannyiunkat mindannyiunk gondolatait meg kell, hogy mozgassa, ugyanis ez egyfajta bizalmi válságot is jelent az állampolgárok részéről az európai ügyjel kapcsolatban. Azok, akik leadták szavazataikat, szavazataikat, a populistákra, az idegengyűlölőkre és a jobb oldalra adták le főként szavazataikat, a baloldal úgy tűnik, hogy nem volt sikeres abban, hogy válaszokat adjon a választók által feltett kérdésekre. Ami az Egyesült Baloldalt illeti, véleményem szerint 49, kb. 49 mandátummal kevesebb lesz a következő parlamentben a mandátumaink száma, de nagyon sok országban, Portugáliától, Cipruson keresztül, Franciaországban mégiscsak sikerült eredményeket is elérni. Persze nagyon nagy kérdések vannak még Olaszország tekintetében, és összességében úgy gondolom, hogy talán meg tudjuk őrizni relatív súlyunkat az Európai Parlamentben. Persze, én nagyon tisztelem Pöttering urat, de nem értek vele egyet abban, amit elmondott az Európa pártiak, illetve az Európa ellenzők között. Én bizony Európa pártinak vallom magam, de ugyanakkor a jelenlegi um, iránymutatásokkal uh, távol sem értek egyet, úgyhogy bizony kemény kritikákat fogok megfogalmazni a jövőben is, ahogyan tettem ezt eddig is. Ez egy olyan kérdés, amelyre a politikai pártok együtt kell, hogy megadják a választ, ugyanis Európa most egyáltalán nincsen jó bőrben. Okay, Francis Words, thank you very much. Köszönöm szépen Francis Wordsnek. Ha jól hallom, néhány percen belül Daniel Kohn Bennett is csatlakozik hozzánk. Nos, ezt a kampányt Európa szerte több ezer újságíró követte nyomon, és közöttük néhány itt vannak a teremben is, és most visszatérünk Zsenia Zsömőhoz, a parlament szóvivőjéhez. Köszönöm szépen, Márk! azt fogom kérni, hogy mindenki tegye fel a kezét, amikor kérdése van, és angolul, franciául vagy németül tehetnek fel kérdést ebben az ülésteremben. És természetesen azt fogjuk kérni mindenkitől, hogy amikor kérdést tesz fel, akkor mondja meg, hogy kihez intézi a kérdést, és hogy hogy hívják, milyen sajtóorgánumot képvisel. Tehát ki az a újságíró, aki az első kérdést fel kívánja tenni? Ja. Esetleg föl tudna állni, mert nem jól látom innen. Ki, fait la, ki pose la première question? Pardon. Tehát ki lesz az, aki az első kérdés felteszi? Je suis désolé, mais on ne voit personne, on entend euh, Quelqu'un d'une chaîne TV? Voilà, ici une question. Úgy tűnik, na itt van egy kérdés. Tessék, angolul, francia vagy németül kérem, hogy beszéljen. Egy kérdésem lenne. Olaszországgal kapcsolatban. Az egyik legfontosabb kérdés Olaszországban az Európai Parlament következő elnökének kinevezése. Mário Mauro, egy nagyon erős jelöltünk, ővele kapcsolatban tenném fel a kérdést, hogy mennyire megalapozott az ő ö, megválasztása. Nos, ö, július 14-én fogunk szavazni. Mário Mauro és Busek úr aki Lengyelországból érkezett, a két jelöltünk, Busek úrral és Mário Mauroval együtt arról döntöttünk, hogy majd az európai választások után fogunk, tehát holnaptól kezdődően, arról vitázni, hogy vajon ki fog közülük parlamenti elnöki székbe jutni, majd meglátjuk, hát a demokratikus szabályok alapján fogjuk ezt a döntést meghozni. Holnaptól kezdjük meg az ezzel kapcsolatos vitát. Köszönöm szépen! kikérdez következőként. Simon, ott van a mikrofon is, tessék. Simon Tell a European Voice-tól. Schulz úrhoz fordulok a kérdésemmel. Miért gondolja azt, hogy a szocialista párt olyan rosszul szerepelt? Körülbelül 200 mandátumot vártak, ehhez képest csalódottságra okot az eredmény. Vajon mi ennek az oka? Különösen hogyha az ember azt gondolná, hogy a szociális párt a gazdasági válságnak a haszonélvezője kéne, hogy legyen. Nos, láthattuk azt, hogy a különböző EU tagállamokban különböző eredmények születtek, és ezt mindig befolyásolták, ezeket az eredményeket befolyásolták a belpolitikai fejlemények, belpolitikára gondoltak a szavazók a szavazáskor, és ezért a szocialista frakció ezért szerepelt rosszul, mert a tagállamokban számos pártunk rosszul szerepel, például mi országunkban is. Úgy gondolom, hogy jó lenne az, hogyha az elkövetkező napokban pontosan elemeznénk országról országra azt, hogy hogyan is születtek ezek az eredmények, meg kell néznünk Magyarországot például pontosan, a nagy britanni eredményt is meg kell néznünk, a német eredményt is meg kell néznünk, de ugyanígy a franciát is. És minden egyes országban meg kell állapítani azt, hogy mindig vannak specifikus okok az egyes országokban, vagy a, és e, ehhez a parlamenti frakciók munkája csak kismertében kötődik, és ebből kifolyólag ez nagyon nehéz este számunkra, és csak ezzel a magyarázattal tudok szolgálni. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Következő kérdés. La prochaine question. Következő kérdés. Yes, please. Udo van, Udo van... Udo van Kampen, a német CDF TV adótól. Watsonorhoz fordulok a kérdésemmel. A liberálisok a szocialistakkal együtt megpróbálják E, Barózó újraválasztását megakadályozni. Tervezik-e ezt? Elnézést tudom, nem látom önt. Az új frakció fel kell álljon először is, és döntéseket hozzon. Készen állunk arra, hogy bármelyik frakcióval tárgyaljunk annak lehetőségéről, hogy egy politikai vagy ideológiai együttműködést kialakítandó. Ellene vagyunk annak, hogy egy új technikai együttműködés jöjjön létre a frakciók között. Tudnélik, az európai választók leadták szavazataikat, egy bizonyos parlamentre adták le a szavazataikat, annak a párt összetételeivel együtt. Ezért az a feladatunk, hogy vegyük tudomásul ezt a választási eredményt, és ennek alapján hozzunk létre ideológiai koalíciókat ebben a házban. Ezt fogom követni, és biztos vagyok benne, hogy kollégáim, a többi frakció vezetője is ebben a feladatban partnerek lesznek. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Kérem, hogy álljon föl. Rolf Eriksons vagyok a svéd televíziótól. Az összes frakcióvezetőhöz intézem kérdésemet. Az európai parlamenti választásokon mit kellene tenni ahhoz, hogy megállítsuk ezt a választói érdektelenséget? Vissza kellene térni ahhoz a rendszerhez, hogy a nemzeti parlamentek küldik a parlamenti képviselőket? Pöttering. Pöttering kezdjük Berlinben a választ adók sorát reagálna a felvetésre? Ö, technikai nehézségbe ütköztünk, nem hallottam jól a kérdést, megismételné? Kérem, hogy a mikrofonnal ismételje meg a kérdését. Megpróbálom németül. Erikson vagyok a svéd televíziótól mennyire lehet, milyen mélyre mehet még a részvételi arány? Mikor válik szükségesé az, hogy visszatérjenek a régi rendszerre, amikor is a nemzeti parlamentek választották meg az Európai Parlament képviselőit? Meg kell mondanom, ez a kérdés, ezt a kérdést érthetetlennek tartom. Persze helytálló, arról beszélni, hogy fokoznunk kell a részvételi arányt. De arra gondolni, hogy a nemzeti parla- parlamentek válasszák meg az Európai Parlament képviselőit, hát azt elvetendőnek tartom. Ö, sajnálatomat fejeztem ki már a felett, hogy ilyen kevesen szavaztak, és beszéltem arról, hogy a képviselők, a pártok és a sajtó képviselői is, beleértve a kérdés feltevőjét, el kell gondolkozni arról, hogyan lehet tájékoztatni jobban az állampolgárokat az Európai Parlament működéséről, és nem csak a választások estéjén meg az előtt, hanem az öt éves parlamenti működés teljes időszakában. Ez döntő fontosságú lesz, és remélem, hogy ebben javítani tudjuk a bizonyítványunkat. Emlékeztetem kell arra, hogy csak az elmúlt hetekben vált világosá az, hogy, hogy amikor az Egyesült államokban választásokat tartottak, és a, csak a szenátorok egy harmada ezt választották meg első körben. Lát, látunk kell, hogy 40% alatt volt az is Államokban a szavazati arány, a mostani választásokon is így volt, ez nem példa ugyan, de hát máshol is alacsony részvételi arány. Mint mondottam, a politikai felelősök, a politikusok és a sajtó képviselőikkel közösen biztosítsák azt, hogy az elkezdődő évben folyamatosan kapjanak az emberek, a polgárok tájékoztatást az Európai Parlament munkájáról, mert hogy nagyon nagy jelentőségű, nagy súlyú munka ez, jogalkotási munka, és a politika és a médiumok közösen kell fellépjenek, annak érdekében, hogy azt a célt elérjük, hogy 2014-ben magasabb részülőren legyen. Szerintem elérjük majd ezt a célt. Dól úr, esetleg ugyanehhez a kérdéshez hozzászólna? Igazából én csak ugyanazt tudom mondani, amit a parlament elnöke már elmondott. A nemzeti parlamentekkel nagyobb együttműködésben kell dolgoznunk, és bizony néppárti szinten körülbelül két és fél éve a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködési hálózatokat hoztunk létre, de ezt még tovább lehetne mélyíteni, ezt az együttműködést. És valóban a kampány alatt azt is láthattuk, hogy a parlamenti képviselők nemzeti szinten nincsenek tisztában azzal, hogy itt mi Brüsszelben mit is, milyen ügyekkel is foglalkozunk, tehát nagyon jó lenne, hogyha mindig lennének olyan referensek a nemzeti parlamentekben, akik az adott parlamenti szakbizottságokban tájékoztatnák a képviselőket arról, hogy Brüsszelben miről is folyik a munka. Schulz úr, esetleg ön is hozzá kíván szólni, el kívánja mondani véleményét? A parlament elnöke igazából mindent elmondott, amit ezzel kapcsolatban el lehet mondani. Small idea on this. I, I don't... Egy, egy rövid gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az nem hiszem, hogy vizsgálgatni kell, hogy az emberek miért men, nem mennek el szavazni, illetve vizsgálható ez, de az a benyomásom, hogy az választók nem látnak összefüggést az általuk leadott szavazat, illetve a kormányzás az intézmények irányításának mikéntje között. Úgy tűnik számomra, hogyha erőteljesebb volna a leadott szavazat, és annak eredménye között, ha láthatóvá válna ez abban, hogy az Európai Bizottság hogyan áll össze, hogy az Európai Parlament milyen többségek alakulnak, hogyha ez érzékelhetőbb volna, akkor többen mennének el szavazni. Ezért gondolom azt, hogy egy pán-európai listáról kéne a képviselők egy részét megszavazni, ez igazi európai vitát, vitát indukolná, és szerintem az Európai Parlament kéne, hogy az Európai Bizottság tagjait is. Ezáltal világos kapcsolat alakulnak ki a polgárok által leadott szavazat és az intézmények működésének mikéntje között. Nagyon szépen köszönöm. Vürc úr következik Párizsból. Je pense que chacun... Igen, én úgy gondolom, hogy mi parlamenti képviselőként kampányoltunk, mindannyian, jó magam is nagyon sok emberrel találkoztam, és az embereknek fogalmuk se volt arról, hogy az Európai Bizottság elnökét például hogyan választják, és ez lehet, hogy az európai politikára kihat, nem tudják azt, hogy az Európai Bizottság elnökét támogatnia kell az Európai Parlamentnek. Tehát el kellene fogadni azt a gondolatot is, hogy a szolgáltatások liberalizációja, a munkahelyek egyre bizonytalanabbá válása nem tetszik az embereknek, nem folytatható ez így tovább, Éppen ezért, amikor az emberek nem látnak maguk előtt perspektívát, akkor felmerül bennük a kérdés, hogy miért, mi értelme van annak, hogy elmenjünk szavazni, amikor úgyse változik semmi. Nézzünk egy francia példát. Négy évvel ezelőtt az alkotmányszerződést leszavazták a franciák, nem azért, mert Európa ellenesek voltak, hanem egész egyszerűen azért, mert nem tetszett a jelenlegi Európa liberális orientációja, és mi is történt ezután? Nos, hát a francia állam elnöke néhány jogi csűrcsavaron keresztül elfogadtatta a Lisszaboni, strat, a Lisszaboni um, szerződést, amelyet uh, egy kicsikét uh, megreformáltak, és más úton, tehát nem népszavazással döntött el ennek a szerződésnek a sorsát. Nos, hát ezek után az emberek nyilván felteszik maguknak a kérdések, hogy mi értelme van egyáltalán az európai politikának, úgyhogy nekünk is meg kellene változtatnunk a hozzáállásunkat. Köszönöm szépen. Vannak még kérdések? Igen? Tessék, öné a szó. Rádió Euronettől érkeztem. Az Európai Parlament elnökéhez szeretnék egy kérdést intézni. Azt szeretném tudni, hogy az új parlamenti többség mindent megteszel majd annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződést elfogadják, és ha nem fogadják fogadni akkor mi lesz a jövő? Mr. President. Ja, zunächst... Elnök úr, először is köszönöm a kérdést. És azt is el kell mondanom, hogy a afelől, hogy 35 percig állunk rendelkezésre erre a beszélgetésre, más feladataink is vannak. Kérem tehát a megérdésüket, hogyha majd be kell fejezzük ezt a vitát, mert hogy máshol is szerepelnünk kell. Most pedig a kérdés visszatérve. A Lisszaboni szerződés az alkotmányos szerződéssel együtt tíz éves munkánk tárgya már, Nizza óta ezzel, ezen dolgozunk, 2000 decemberre óta. A Lisszaboni szerződés tehát az Európai Unió cselekvőképessébbé teszi, demokratikusabbá teszi, és átláthatóbbá teszi annak működését. Ezért rakadok meg minden lehetőséget annak érdekében, hogy életbe lépne ez a szerződés, mert szükség van ahhoz, hogy Európa erős és demokratikus legyen. Köszönöm, Dol úr. Úgy gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés minél hamarabb életbe lépjen, de természetesen megvárjuk az ír népszavazás eredményét és néhány ország ratifikációját is de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb életbe lépjen ez a szerződés, és a, ennek következtében az Európai Parlament is sokkal nagyobb hatalommal fog majd bírni, és ezt el is kell majd magyaráznunk, illetve el is kell magyaráznunk. Vürtúrnak azt szeretném elmondani, hogy nagyon jól tudtunk együttműködni, de Azért, hogyha a franciák valóban Európa ellenesek lennének, mint ahogyan azt ön próbálja sugalni, és, és ön szerint ezért nem jöttek el szavazni, hát akkor azt hiszem, hogy eljöttek volna szavazni, és Európát leszavazták volna keményen. Sőt, az én egész kampányom az elmúlt öt év munkájára támaszkodott, és a következő öt év munkáját vetítette előre. Lehet, hogy majd a francia elnökséggel is nagyon jól tudtunk együttműködni, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó együttműködés alakult ki, és sikerült rengeteg erő, előnyt elérnünk. Európa egy óriási piac, 500, ezer, 500 millióan élnek itt, 500 millió fogyasztó. Igaza van önnek, nagyon sokan elkeseredettek, találkoztam is velük a kampány alatt, és ő nekik minél hamarabb európai szintű megoldást kell találni a problémáikra. Köszönöm, Dolur. Tudom, hogy nem sokára néhány meghívott vendégünknek el kell majd hagynia bennünket, úgyhogy még Schulz úrnak, Watson úrnak és Würz úrnak is meg kell adjam a lehetőséget, hogy erre a kérdésre válaszoljon, és aztán következik a sajtótájékoztató. Schulz úr. Remélem, hogy a Lisszaboni szerződés valóban életbe lép majd. Sokkal jobban szükségünk van, mint valaha erre, hiszen az EU a feladatait a Lisszaboni szerződés alapján sokkal jobban teljesen tudja, sokkal jobban, mint a nizai szerződés alapján, és szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy valamire figyelmeztessek, amely ma engem eléggé aggaszt, az Európai Parlament az egyik leghatalmasabb intézménye a nemzetközi parlamentarizmusnak. Jogszabályokról dönt, amelyek 27 tagállam állampolgárai számára érvényesek lesznek. Ha a Lisszaboni szerződés életbe lép, akkor több mint 80 politikai terület, a mezőgazdaság vagy a költségvetési politika a újfajta döntési módszer alá fog esni, és a parlament hatáskörébe fog tartozni, és ezáltal a parlament szerepe még nagyobb lesz. Másrésztről viszont a parlament, hogyha mindig erősebb lesz, viszont csökken a választási részvétel, és hogyha a tagállamok beli választások nem kötődnek egyáltalán, mint ahogy ma is az európai politikákhoz, nem hiszem például, hogy nagy az európai politikáról szavaztak volna. Azt sem gondolom, hogy Magyarországban az európai politikáról szavaztak volna. Csak ezt a két példát említeném. Hogyha valóban így van, akkor ma este több ö, történt, mint ahogy ezt első látásra mi ezt ö, felfognánk. Beszélnünk kell arról, hogy legitimációs válságban vagyunk, a svéd újságíró kérdése az imént, amelyet Pöttering úr kitűnően megválaszolt, de ez már azt mutatja, hogy felmerült Európa újra nemzetesítésének a szelleme, és beszélnünk kell arról, hogy a legitimációról beszélni, illetve a legitimációt megszerezni a választás által ezekről, ezeket jobban kell egyesíteni. hogyha ezt nem érjük el, akkor az Európai Parlamentben nehéz időnk várnak ránk. Én azon leszek, hogy szerény képviselői eszközeimmel, hogy a következő periódusban még jobban hozzájáruljak a vitához ezzel kapcsolatban. Watson úr, én úgy gondolom, hogy ha jobb időket élnénk, Európa jobban működne, és a Lisszaboni szerződés is segítené ezt. Az állampolgárok azonban nem nagyon érdeklik a szerződések, ők egy működőképes Európát akarnak látni. És ha megnézzük, mi történt az elmúlt év második felében, mondjuk augusztusban, az európai szolidaritás beindult, és ezáltal a szovjet csapatokat, az orosz csapatokat távoltatották tbilisi Aztán megint tudtunk mozgósítani szolidaritást a bankválság leküzdésére. Azt a szeptember-novemberben a klímaváltozás elleni szakpolitika érdekében mozgósítottuk erőinket, ezt akarják az emberek látni. És ha meg tudjuk győzni őket arról, hogy Európa működik, akkor lehet, hogy szívesen látják majd azt a szerződést, amely még jobbá teszi ezt a működést. És most Vürc úr következik. Nos, hát úgy gondolom, hogy itt az európai szerződésekkel kapcsolatban, és így a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban is egy nagy félreértés van. Például az Európai Parlament hatáskörével kapcsolatban. Nagyon is örülök neki, hogy ez növekedne a Lisszaboni szerződés kapcsán, de van ennek a szerződésnek egy második része is, és ez az, ami nem tetszik sokaknak. Ez pedig az a gazdasági és szociális modell, amely liberális elveken alapszik. Az Eurogroup elnöke Jean-Claude Juncker mondta a minap, hogy az európai vezetőknek felhívta a figyelmét arra, hogy egy óriási nagy vita következik majd be a jövőben az európai szociális és gazdasági modell tekintetében, és ez egy dinamit jellegű vita lesz. Nem lehet azt mondani, hogy minél hamarabb ratifikáljuk a Lisszaboni szerződést. Nem, meg kell nézni azt, hogy pontosan ebben mi is van, mi az, ami problémát okoz az állampolgárok számára, és akik emiatt Európától egyre inkább eltávolodnak. Akármit is gondol József Dól úr, én Európa párti vagyok, de meg kell nyitni ezeket a vitákat, pedig úgy tűnik, hogy nagyon sokan félnek ettől a vitától. A vita arról szólhatna, hogy milyen gazdasági és szociális jövőt is kíván az európai népesség és hogyha meg kell változtatni a szerződéseket, akkor el kell fogadni, hogy itt változtatásokra van szükség, hiszen csak így lehet a közvéleménnyel szorosabbra fűzni viszonyunkat. Nem tudom, hogy esetleg az Európai Parlament elnöke utolsóként felkívánna ezt szólalni, vagy sem mert ha nem, akkor már vége is itt a sajtótájékoztatónak. Igen, szeret. Igen, szerettem volna még egyszer megköszönni azoknak az állampolgároknak, akik részt vettek a szavazáson, hogy ítettek az Európai Parlamentben nagy Európa párti többség alakult ki, és ezek a frakciók a kontinens jövő érdekében fognak jól együttműködni, és megtaláljuk annak a módját is, hogyan lehet európai nyilvánosságot létrehozni, és az európai pártok családja, és a nemzeti pártok családja is azért kell dolgozzon, hogy itt az Európai Parlamentben megoldásokat találjunk. A sajtó képviselőt is arra szólítom fel, hogy az európai politikát olyan fontossággal szerepeltessék, amilyen fontosság megilleti ezt a valóságban. Köszönöm, hogy részt vettek ezen a vitán, és jó kívánságaimat küldöm Brüsszelbe. Köszönöm, Pöttering úr. Comments from President Pöttering uh, bring to the... Pöttering úr megjegyzéseivel ezzel lezárjuk uh, ezt a vitát itt az ülésteremben, az Európai Parlamentben. Még mielőtt befejeznénk, szeretném, em, szeretnék emlékeztetni az Európai Parlament új összetételére, ez már kell a szemüvegem is, mert nem látom a kijelzőt. A GUE 33-37-et kap, a szocialisták 155-165 helyet kapnak, a zöldek 52-56-ot, a liberálisok 78-84-et, a néppárt 263-at, 273-at, a Nemzetek Európájáért 33-37-et, a független, a, az Indem 15-19-et, a többiek pedig 53-59 szavazatot, tehát mindenképpen érdekes lesz az összetétel. Köszönöm szépen a vita résztvevőinek Berlinben, Párizsban és itt Brüsszelben is, és természetesen az Európai Parlament technikai csapatjának is köszönöm ezt, hogy lehetővé tették ezt a vitát, és mindenkinek köszönöm jó éjszakát!